egyensúlyt, hogyan lehet egyensúlyt teremteni a különböző területek között, hiszen Maduro asszony megjegyzése is nagyon fontosak. No, tehát meg kell teremteni az alapot annak érdekében, hogy a kutatás, a fejlesztés, az innováció és a kiválóságot összességében fejleszteni lehessen a tagállamok összefogásával. Ugye a KKV-król már szó esett, úgyhogy Madurell asszonyhoz kapcsolódnék, és Iler úrat is támogatom amikor azt mondták, hogy a KKV-knak jelentősége van. Decentralizáció. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni azt, hogy szükség van egy olyan eszközre, amely egy európai eszköz és az európai érdekeket veszi figyelembe az új tagállamokban is. Nem csak az új tagállamokban, hanem a déleurópai tagállamokban is, hiszen mindenkinek ugyanolyan feltétel mellett kell tudni részesednie a programokból Úgyhogy itt a kutatás és innováció terén van még tennivalónk. Az egyszerűsítés is egy nagyon fontos kérés, ebben is nagy részt egyetértünk, és azok a problémák, amelyeket Madura asszony itt felsorolt, ugyancsak egyetértek. Hogy a, a társadalom és a tudományok és a bölcselet, bölcsészet tudományokat mindenképpen erősíteni kell, és a Marie Curie programokat, a támogatásokat és innovációs támogatásokat is növelni kell. Legalábbis megtartva az eddigi büdzsét, semmiképpen sem szabad hagyni ezt csökkenteni. No, akkor térjünk rá az Európai Innovációs és Technológiai Intézetre, az EIT-re. Javítani kell a rendeleten, ahogyan ez már el is hangzott az előttem szólótól, és konkrétan egyeztetnünk kell, és szavazást kell majd tartanunk a tekintetben, hogy az innovációs agendát, a, az intézetek a fenntartásáról szóló rendeletet hogyan fésüljük össze, hogyan kapcsoljuk össze. Egyértelművé kell tenni azt, hogy az intézetnek a feladat köre mi lesz, hogyan fog működni, tehát a működési szabályait is le kell fektetni, Aztán a beruházásoknak a felosztása a résztvevők között, és az is nyitott kérdés még, hogy az intézet a stratégiai innovációs agendát, napirendet hogyan fogja teljesíteni, illetve hogyan fog a feladatainak teljesítéséről számot adni. Nagyon lényeges a struktúra tehát, illetve az egész intézetnek a vezetése is. Nagyon kritikusan kell megfogalmaznunk azt a kérdést, hogy az EIT e korlátozva arra, hogy a résztvevő intézeteket fogja össze, vagy pedig az egyes résztvevők összefogásának összességén túlmutató feladatai is volnának. Tehát hogyan próbáljuk megstruktúrálni az intézetet, úgy, ahogy Kárvályó képviselőtársunk elmondta, és ahogy én is értelmezem, azaz, hogy az EIT legyen egy olyan intézet, amelynek katalizátor hatása lehet. A modernizációért, tekintettel az európai egyetemekre, képzési helyekre, hiszen ezzel tulajdonképpen a kiválósághoz vezető utat is erősíthetnénk. Úgyhogy nem tudjuk még, hogy mit akarunk az intézetről, intézettől. Ezt körül kell határolnunk. Rugalmasság. Ugye az EIT-t, mint intézetet, a nagy autonómia és a nagy rugalmasság jellemzi. Ebből következően felvetődik az a kérdés, hogy ezt a rugalmasságot hogyan alakítsuk ki. Anélkül, hogy kevésbé legyen rálátásunk az EIT munko, munkájára, tehát csökkenjen a transzparencia, ne legyen akkor elszámoltathatóság, tehát ezeket a kérdéseket is pontosan tisztáznunk kell. Teljes körű átláthatóság, transzparenciára van szükség, én ezt szeretném, és pontosan szeretnék arról is tudom szerezni, hogy az EIT-nek e milyen tervei vannak. Ez talán még egy kevéssé ismert intézet, és éppen ezért övezi olyan nagy érdeklődés az intézetet. Tehát pontosabban szeretnénk a szerepét ennek az intézetnek látni, körülhatárolni, erre kellene tehát koncentrálnunk. Aztán van még egy nagyon speciális dimenzió, tekintettel a tudás és innovációs háromszögre, tehát a kutatás, az innovációs központok és az egyetemek és a magánszektornak a, az összekapcsolódása. Tehát ennek a háromszögnek a kialakulását, kialakítását kellene jobban látnunk, hogy a helyi önkormányzatok, a helyi kezdeményezések mennyire tudnak ebbe be, beleszövődni. Nagyon sok ugye még a fejlődő ö, régió, és nekik is támogatást kellene nyújtanunk. Az EIT-vel kapcsolatban ez, a, ez az oktatási aspektus nagyon-nagyon lényeges, amit kielne, kiemelnék, és itt a csomag vonatkozásában is szeretném aláhúzni azt, hogy több innováció, több csúcs teljesítményt szeretnénk látni, új társadalmi kihívásokra kell tudnunk reagálni, de a kérdés az, hogy itt az egymás kiegészítő mi volt, tehát ezeknek a feladatoknak hogyan tudjuk biztosítani, amellett, hogy ezeket a programokat azért mégiscsak megkülönböztetjük egymástól. Ugye a Horizont 2020 azért nem ugyanaz, mint az EIT, megkülönböztető a kettő egymástól, és a különbség pontosan a kutatásban, illetve bocsánat, az oktatási aspektusban áll. Úgyhogy ezt a differenciálódást mindenképpen ki kell domborítanunk, és kíváncsian várom majd a kollégáknak a meglátását ezzel kapcsolatban. Bizonyára szükség lesz még több eszmecserére, de érdekes a különböző témákban meghallgatni másoknak a véleményét, felvetését, úgyhogy várom ezt. Ugye beszéltem már itt a az egyes aspektusoknak a koncentrációjáról, hányféle tudás társulásra van szükség 5, 7 vagy 12, és az EIT ennek megfelelően a feladatait hogyan tudja majd megvalósítani. Mindenképpen Európa egyes régióit kell közelíteni egymáshoz, független attól, hogy Európa központjában vagy inkább peremén helyezkednek el, mert ez az európai kohézió szempontjából is nagyon lényeges. Köszönöm szépen, Matthias kolléga, és most kezdődnek a képviselők hozzászólásai. 11-en jelentkeztek. Én lehet, hogy akár ezzel le is zárnám a hozzászólók listáját, hogyha mások nem kérnek, de igen, jó? Gutierrez Cortinez asszony, mondjuk két és fél perccel induljunk, egyébként azt hiszem, hogy nem tudjuk majd megoldani. Parancsoljon. Elnézést, van itt egy kérdés. Egy elnök asszony, az lenne a kérdésem, hogy ugye itt most a vita problémája, hát én előadó vagyok, és engem nagyon is érdekelne az, hogy az árnyékelőadóknak mi a véleménye, például a szocialista árnyékelőadónak mi a véleménye az én jelentésemről. Hát beszéltem itt egy-két dologról, ugye nagyon szépen ezt bemutattam, de hát ha együtt akarunk működni egymással, akkor legalább valami interakciót lehetővé kéne tenni az előadók és az árnyék előadók között minden egyes jelentésről. Én megértem, elnök asszony, hogy hozzászólók listája, listájával dolgozni nagyon praktikus, de hát egyébként nem működik, hogyha nincs interakció az előadók és az árnyék előadók között, akkor nem működik ez az eszmecsere. So, il kolléga, uh, eh, Eller mi... Igen, e, engedje meg Éler úr, hogy egy magyarázatot itt most megejtsek. Három árnyék előadó kért szót. Ford asszony, Van Nistelrooy úr és Johnson kolléga, tehát három előadó jelentkezett eddig, és vannak még mások a listámon, de több előadó nem kért szót. Kutyér az asszony, még az ülés előtt azt kérte tőlem, hogy hadd szóljon hozzá röviden, mert neki el kell mennie korábban, és ezért úgy döntöttem, hogy megteszem ezt, hogy segítünk neki. Hát, hogyha senki nem ellenzi ezt, akkor meghallgatjuk az asszony két percben, és akkor utána jöhetnek az árnyék előadók. Megismétlem még egyszer, hogy az összes árnyékelő közül három jelentkezett, három kért szót. Úgyhogy akkor parancsoljon asszonyom. Köszönöm szépen, elnök asszony elnézést kérek, egy biztossal kell találkoznom rögtön egy percen belül, és ezért kell elmennem. Köszönöm a segítséget, elnök asszony. Én nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy alaposan átnézem ezt a programot, visszatekintettem a hetedik keretprogramra is, és megvizsgáltam, hogy mi történt ott. Ezért aggódom. Nagyon aggaszt engem az, hogy most ebben a programban nehogy elkövessük még egyszer újra azokat a hibákat, amiket az előző keretprogramban már elkövettünk. Vannak itt azért még sötét foltok. Talán fogalmazzunk így, hogy bizonyos hiányosságok. Ez egy kicsit udvariasabb megfogalmazás. A lényeg az az, hogy ez egy integrált és összefogott program kell, hogy legyen. Csak két-három felvetést szerettem volna gyorsan elmondani, és olyan eszközökről szólni, amelyeket még tovább kell fejleszteni. Egyetértek az előttem szólókkal, a humán erőforrások problémáját mindenképpen meg kell oldani. Ugye minél inkább decentralizálunk, annál inkább felmerül annak a veszélye, hogy el is szigeteljük az intézetekben dolgozókat. Én tudom egyébként, hogy Barózó urat ez foglalkoztatja. Nagyon sok programról el lehet ezt mondani. Vannak olyanok, amelyek nem szigorúan véve a kutatásra foglalkoznak, hanem inkább tudományos ismeretterjesztéssel. És hát ez, ezeknek a sikeréről is gondoskodni kell. Aztán arról se feledkezzünk meg, hogy nagyon sok támogatás esetében fennáll az a kockázat, hogy mondjuk olyan projekteket támogatnak, amelyek aztán nem sikeresek. Tehát az a lényeg, hogy a cégek, az intéz, kutatóintézetek, amelyek részt vesznek, azok valóban önbizalommal telve vegyenek részt ezekben a projektekben. Németországban nagyon jól működik ez egyébként, és Amerikában is, hogy egy másik példát mondjak. Legyünk tehát tisztában azzal, hogy mennyire fontosak az emberi erőforrások. Nem szükségszerűen kívánunk kutatókat importálni Európába, ahogy az USA teszi, vagy legalábbis nem annyit. Ez az egyik dolog, a másik pedig, ami még a decentralizáció miatt fontos, hogy tudjuk, hogy a kohézió hiánya is esetleg adódhat, és ez viszont oda vezet, hogy aztán nem lesz elégedett a kutatási főigazgatóság az eredményekkel. Tehát mondjuk a decentralizáció ilyenfajta sikertelenséghez is vezethet. Aztán van még egy probléma a kiválóság elérésével. Nagyon nagy erőfeszítésre van ahhoz szükség, hogy ezt sikerüljön teljesíteni, és itt összefüggő programokra, de koordinációra is szükség van. Mondjuk az egyetemeken vannak egyfajta kompetenciás szigetek, még így nevezhetnénk őket, elrejtve a világ szeme elől, ezt kell megakadályozni, hogy ezek elszigetelve maradjanak. Ezért született rengeteg program. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen Utyérez asszonynak, és Ford asszony következik. Köszönöm szépen, mondja Ford asszony. Running through the, the comments um, very helpfully. A megjegyzéseket itt hallgattuk Madurell asszony és a többiek megjegyzései, a költségvetés, egyetértek Éler hát ezt tényleg meg kell beszélni a több éves pénzügyi kerettel együtt, be kell dolgozni ezt a középtávú keretekbe, ami a kiegyensúlyozott költségvetést illeti, nagyon jól elmondta, hogy a hosszú távú kutatás, illetve a rövid távú szempontok azok, amelyeket ki kell egyensúlyozni. Ami pedig a célkitűzéseket illeti, hát Fontos azért az, hogy nagyobb legyen az elszámoltathatóság, ezt Lambert úr említette, de nem tudom, hogy mennyire hasznosak ezek a célkitűzések. Például mondjuk, hogy ha a szabványok esetén kitűzünk valamit, hát előfordulhat, hogy még valaki a szabadalomra vár, addig ugye nem lehet megosztani ezeket a gondolatokat, ezeket a felfedezéseket más tudós kollégákkal. Tehát jó, nagyszerűek a célok, gondolkodjunk el, hogy hogy használjuk őket, az elszámoltathatóságot azonban javítsuk. A kiválóság, Carvalho asszonynal egyetértek, és a többiekkel is, tehát tényleg a kiválóság az mind a három pillérben legyen jelen, és ne, ne szeparáljuk el ezeket a pilléreket, ne legyenek ezek zártak a részvevők elől. Hát a, mondjuk az ipari vezetőszerep esetén ebben a pillérben is hadd vegyenek részt az egyetemek is aztán például a kiválósághoz vezető lépcsők vagy út, hát itt is figyeljünk oda, hogy a strukturális alapokat hogy lehet itt bevonni, aztán a részvétel. Hát szerintem a magánszektort valóban jobban kell ösztönözni, ezzel egyetértek, de szerintem itt az egyszerűsítés elengedhetetlen, különösképp a kis és középvállalkozásoknak. Itt az ideje, én szólok a frakcióm nevében, elnök asszony, úgyhogy szükségem van az időre, ne szakítson félbe. Tehát a kis és középvállalkozások esetén nem lehet az egyszerűsítést elkerülni. Az én választókerületemben pedig többen vannak, ahol egyszerűen bezárják a, a projekteket, lezárják a projekteket, hónapokig vártak a finanszírozásra, levelet írtak a biztosoknak, három külön biztosnak is, de semmi választ nem kaptak. Hát a KKV-k, ha részt vesznek ezekben a programokban, akkor pénzt is kell, hogy kapjanak. Tehát ezért a frakcióm is támogatja támogatja a költségvetés növelését, viszont nem tudom, hogy az EIT mennyire tudja abszorbálni ezeket a pénzeket. Kiválóak a célkitűzések, de vajon megvan a kapacitás arra, hogy költséghatékony módon tudják ezeket a plusz pénzeket felhasználni? Ami pedig a visszatérítéseket illeti, itt is egyszerűsíteni kell a dolgokat. Felhívták arra a figyelmet, hogy ugye a tudományos munkában különböző fajta költségek merülnek fel. Kárvályi asszony javaslata kiváló, hát esetleg lehetne itt átcsoportosítani, mondjuk a költséges berendezéseket át lehet lehetne emelni a közvetlen költségekben. Nem tudom, hogy ez megoldja-e a problémát, vagy se, vagy a tényleges költségeket kellene nézni a nagyobb kutatási kutatószervezetek esetében. Hát Éler úrral is ezzel együtt tudunk működni. Nézzük meg a részvételi szabályokat alaposan, részletesen. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. És Johnson kolléga következik. Fru ordförande, kollégor, jag är... Ehm, Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Az ALDE árnyék vagyok, és azt hiszem, a magunk részéről néhány általános megjegyzést kellene tennünk a vita bevezetéseképpen. Először is nagyon örülök annak, hogy ilyen nyílt módon folyik a vita a jelentéstevők és árnyék jelentéstevők között és többek között. Azt hiszem elmondhatom, hogy a felmerült kérdések vonatkozásában igen nagy az egyetértés. Néhány pontot azonban megemlítenék, és elmondanám a frakciók, frakciónk álláspontját ezzel kapcsolatosan. Először is a költségvetésről beszélnék. Mi is úgy gondoljuk, hogy lehetőséget kell teremteni a kutatás és fejlesztés költségvetésének növelésére. Igaz, ez az innovációs kutatás vonatkozásában is. Úgy gondolom, ez helyén való lenne, és azt hiszem, a többi szakbizottságban folytatott viták, tehát a regionális ügyekkel foglalkozó és a költségvetési szakbizottságban folyó vitának is ki kell térnie arra, hogy a program hogyan tud hozzájárulni az átfogó célok megvalósításához, amely célokat az Európa 2020-as stratégia tartalmazza. Ez a program is hozzá kell, jár, hogy járuljon a kihívások áthidalásához, és új lendületet kell adnia az Európai Uniónak. Egy további pont, amit meg szeretnék említeni, a következő. Több résztvevőre van szükség. Ez szorosan kapcsolódik a kohéziós politikáról és a strukturális alapokról szóló vitához is. Szinergiákat kell teremtenünk. Én személyesen is eh, síkra szálltam a strukturális alapok és innovációs terv kidolgozása területén, magam is tevékenykedtem ezen a téren, és úgy látom, van lehetőség szinergiák teremtésére. A strukturális alapok hozzájárulhatnak a szinergiák megteremtéséhez, és az innovációs és kutatási program is hozzájárulhat ahhoz, hogy növekedjen a kiválóság mértéke a kutatásban. Fontos továbbá, hogy az új tagállamok is fokozottan részt vehessenek a kutatás és innovációs programban. A KKV-k részvételét is meg kell könnyíteni. És nagyon fontos a nők jelenlétének növelése, támogatása, kutatás és innováció területén a programnak is támogatnia kell ezt a szempontot. Ami az EIT-t illeti, Egyetértek az elhangzottakkal. Jó az intézet tevékenységi körének kibővítése, de fontos feltennünk a megfelelő kérdéseket is, ahogyan a kollégák elmondták. Meg kell vizsgálnunk, hogy van-e kapacitás erre a bővítésre. És fontosnak tartom, elnök asszony, hogy szemügyre vegyük a program egyszerűsítésének és az administratív terhek leépítésének lehetőségét is, így gondoskodhatnánk arról, hogy a KKV-k lehetőségei bővüljenek, hiszen még akkor is, hogyha a globalizáció korát éljük, és a nagy vállalatok korát, a kutatás és innováció kis vállalatok területén is megtörténhet. Köszönöm, Élet még egyszer röviden szeretnék élni a lehetőséggel, hiszen van még idő. Itt van a program főigazgatója is, és parlamentként mi nem csak álláspontot szeretnénk megfogalmazni, hanem kérdéseket is szeretnénk feltenni először is. Többször is beszéltünk a KKV-k definíciójáról. A bizottság szándékozik-e ezen a téren olyan megközelítést keresni, amely egy ágazatspecifikus KKV definíciót is megenged. Tudom, hogy a tanácsban nemrégiben Franciaország felvetette ezt a lehetőséget. A második kérdésem a JRC-re vonatkozik, vagyis a Közös Kutatóközpontra. Vannak egymástól függetlenül független részek, osztályok a JRC-n belül, mi lesz a JRC jövőbeni feladata, és melyek a legfőbb céljai, feladatai. A harmadik kérdésem pedig az innovációra vonatkozik, az imént már röviden utaltam erre. A program eddig pillérekre tagolódott, ebből következik gyakorlati szempontokból következően, hogy vannak kutatási programokra vonatkozó részek, aztán ott van az innovációs pillér, azonban a kutatás és a tudomány pontján az innováció egy kicsit másképpen működik, általában egy kutatás és tudományos projektből innovációs projekt nő ki. A bizottság logikus módon megmagyarázta, hogy az alapkutatás és az innováció közötti teljes innovációs ciklust szeretné a program szemügyre venni, vagy figyelembe venni, de hát egy dolog az elmélet, és más a gyakorlat. A program logikájából adódóan hogyan kell elképzelnünk, hogyan zajlik ez majd a gyakorlatban. Az innováció egy külön pillért kap majd? Avagy nem kellene-e az innovációt horizontális témaként kezelnünk, ahelyett, hogy egy külön pillér lenne. Egy programon belül, tehát egy horizontális rész lenne az innováció, ahol a programon belül az innovációs szempont kezdettől fogva a támogatás részét képezni. Ez egy nagyon alapvető kérdés, hiszen ez a részvételi szabályokat is érinti, és azt a kérdést is érinti, hogy a, az elméleti koncepciót követően a gyakorlatban hogyan lehet sikeresen megvalósítani a programot. Az utolsó kérdésem pedig a strukturális alapokra vonatkozik. Sokat beszéltünk már erről, a parlament minden bizonyal tesz majd javaslatokat ezen a téren, de a bizottság még viszonylag keveset szólt erről a témáról. Tehát hogyan kell elképzelni az interakciót a között, amit az Európai Bizottság a strukturális alapok terén és amit a Horizont 2020 területén javasol? Grazie, Van Nisteroy. Köszönöm szépen, Van Nisteroy úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden fogok csak szólni. Madurel asszony már nagyon sokat mondott a tartalomról, és arról, hogy a három pillért valahogy meg kell erősíteni nehéz időszakban, a gazdasági válság időszakában, valahogy hatékonyságot el kellene érni. Az innováció fontos, hát a kiválóságból induljunk ki, én azt mondanám, a kiválóság jelenjen meg a kutatásban, az alkalmazott kutatásban. Hogyha nem, tehát a partnerek, a vállalkozások, a régiók szintjén ez jelenjen meg, ha nem, akkor ez hiba lenne, mert most Európa azért küzd, hogy meglegyen a szükséges képesség, úgymond meglegyenek a humán erőforrás kapacitások is, tehát a, legyen elég képzett szakember, mert nincs, tehát most arról van szó, hogy hogyan lehetne aktiválni, beindítani egyfajta láncot, hogy minden egyes központ működjön, hogyan lehet ezt az egészet megvalósítani a Horizont 2020 keretein belül. Nekem egyébként nem tűnt elég konkrétnak ez az anyag, amint láttam. 2013-ban fogjuk majd a partnerségi megállapodást létrehozni. A finanszírozást nem tudom, ugye a bizottság tagállamoktól kellene ezt tudni, hogy hogyan, ahogy véglegesítik a finanszírozást, akkor látják majd az egyetemek is, hogy mennyire tudnak szak, szakosodni, hova, hogyan tudják felhasználni azokat a támogatásokat, amiket kapnak. És mondjuk mi lesz a helyzet? Vannak, akik mondjuk kutatási infrastruktúrába fektetnének be inkább, vannak, akik a klasszikusabb módszert szeretik, és aztán persze olyan is lesz, hogy mondjuk a bizottság segít bizonyos partnereket. Én többféle lehetőséget is látok itt, és aztán az EIT. Hát tovább kellene fejleszteni, de nem forradalomról van szó, ne legyen ez azért túlságosan nagy, azért forradalmi változásokat ne akarjunk. Az ipari szakbizottság már egyszer ugye megmentette az EIT-t, amikor, hogy is fogalmazzak, nagyon mély vizeken evezett, és a az ipari kapcsolatok ugye fontosak, tehát amikor a, az egyes ágazati kapcsolatokról volt szó, hát akkor ezt sikerült megmenteni. Az ipari fejlődés és az innováció olyan szempontok, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen, figyelmen kívül. Most ugye az arányok a megosztásra vonatkozóan jó, jók lennének, tehát az 50% itt, 50% ott, az elképzelhető. Persze a magánszektor bevonására is szükség van, persze még e, ezek mellé jöhetnek újabb erőforrások, hogyha rászorulunk. Köszönöm szépen, Kálász kolléga következik. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon jónak tartom ezt a vitát. Érdemben szólnak hozzá a képviselők, és támogatták azt az elképzelést, hogy abból kell kiindulni, hogy milyen szövegek vannak most itt előttünk, amely szövegeket Van Nistelrooy úr nem nevezett elegendően egyértelműnek. Én úgy gondolom, hogy az előadók és a szövegek megfogalmazói elementáris részletekkel kellett, hogy foglalkozzanak, és egy példát mindjárt, mindjárt mondok ennek az illusztrálására. A képviselők körében ismert, ahogyan Európa szerepel a világ színpadán, és hát vannak itt egyes tényezők, amelyekre mindig hivatkozunk, de tudják-e azt, hogy első vagy utolsó helyen szereplünk-e? A Lisszaboni stratégia most végeredményben eredményesnek mondható-e, vagy sem? Én úgy gondolom, hogy mielőtt ilyen eszmecseréket lefolytatunk, és most, amikor a kutatási főigazgató itt van, erről a kérdésről, ezekről a kérdésekről is kapjunk választ. Lehet, hogy itt nem ez lenne a bölcsesség köve, amit ezáltal lefektetnénk, de hát mi a helyzet a kutatási költségvetésünkkel? Hogy 1,3 milliárd eurót költünk erre a területre, Európának mekkora aránya van e tekintetben, úgyhogy itt a tudományos és innovációs társulásokról nagyon sok minden elhangzik, Ugye háromról szóltunk eddig, hat kellene, hogy legyen, miközben az amerikaiaknál 150 van, ők nem TIT-nek hívják ezeket, hanem regionális innovációs társulásoknak, központoknak. Úgyhogy joggal kérdezte itt egy előttem szóló az, hogy tudjuk-e pontosan, hogy a TIT-k mm, mm, milyen hozadékkal bírnak, mi a helyzet a mi tudományos és innovációs társulásaink kapcsán. Kansasben például a regionális információs központok nagyon nagy jelentőséget hordoznak. Úgyhogy Európa vonatkozásában is szükség lenne ezekre a számokra ismernünk kellene tehát a, a részletes adatokat. Nem vagyok annyira meggyőződve azokról a víziókról, amelyeket két évvel ezelőtt itt megfogalmaztak a Horizont 2020 tekintetében, és hát annak idején mindenki víziónak titulált, miközben most már ugye Horizont a programnak a neve. Nem tudom, hogy valaki magyarázattal szolgálhatna, hogy most hogy tart, hol tartunk, milyen hatással vagyunk a piacokra, úgyhogy elnök asszony nagyon örülnék, hogyha egy ilyen átfogó megjelenítést kaphatnánk. Ez bizonyára nagyon nagy segítséggel lenne mindenkinek. Köszönöm szépen, Mertis kolléga következik. Thank you, Chair. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a kedves jelentéstevő kollégának a kiváló munkadokumentumot, és köszönöm a többi kollégának is, a derülátást, hogy úgy gondolják, hogy sikeres lesz ez a program. Én is ugyanolyan derülátó vagyok, mint a többiek, de a legfontosabb az, hogy megfelelő döntéseket hozzunk, és mi mindent akarunk, mindent támogatni akarunk, a kiválóságot, az innovációt, a piaci működést is támogatni szeretnénk. Megoldásokat akarunk találni a nagy társadalmi kihívásokra is, és ez nagyon szép és jó, de ha mindent el akarunk érni egyszer, akkor a végén semmi nem marad a kezünkben. Hangsúlyozni szeretném, hogy döntéseket kell hoznunk. És hogyha megnézzük, hogy milyen hosszas kívánságlistát állított össze mindenki, akkor fennáll a veszély, hogy nem hozunk megfelelő döntéseket, és ez nagyon fontos lenne, főleg ezekben az időkben. Tehát prioritásokat kell meghatároznunk, szinergiákat kell teremtenünk, és meg kell próbálnunk eredményorientáltan működnünk, és lehetőség szerint mérhető eredményeket kell elérnünk. Sokat mondtam már a döntések meghozataláról, arról, hogy választanunk kell több dolog között, és a kérdés, hogy prioritások meghatározásaként titulálhatjuk-e azt, hogyha hat prioritást nevezünk ki. Bármilyen kihívásról is legyen szó, általában visszatérünk a három nagy társadalmi kihívásra, és hogyha hat prioritásunk van, akkor előfordul, hogy a végén majd 20 lesz, vagy 30. Tehát a legfontosabb, hogy prioritásokat határozzunk meg. Természetesen horizontális kérdésről van szó, mikor a társadalmi kihívásokról beszélünk. Látnunk kell, hogy a lehető legészszerűbb, a lehető legegyszerűbb prioritásokat kell meghatároznunk, melyek azok a szinergiák, melyek azok a célok, amelyeket mindenki el szeretne élni, a különböző alapok felhasználásával legyen szó a strukturális, kohéziós alapokról, vagy a közös mezőgazdasági politikáról is. De szinergiákat akarunk kiépíteni az EU-s politikák, a nemzeti és a regionális politikák között is, hiszen ezek gyakran metszik egymást, és hogyha itt szinergiákat tudunk teremteni, akkor előfordulhat, hogy valóban igazi eredményeket tudunk elérni. fennáll a kockázata, a veszélye annak is, hogy nem tudunk szinergiát teremteni mindazon eszközök között, amelyek már rendelkezésünkre állnak. Itt vannak tehát a partneri kapcsolatok, és itt vannak a tét k az EIT-n belül. Úgy látom, hogy a különböző pilléreken belül vannak IKT-specifikus infrastruktúrák, aztán IKT-specifikus célkitűzések, lehet, hogy az éremnek a két oldaláról beszélünk, de a végeredményben egy is ugyanarról a dologról van szó. És végül, de nem utolsó sorban, ami az eredményeket illeti. Mérhető eredményekre van szükség, és hatékonyan kell eljárnunk. Azt látom, hogy itt-ott felmerül a technológia kérdés. amikor technológiákról van szó, akkor eszközökről is szó van. Az új megközelítésben, ahol a nagy társadalmi kihívásokra összpontosítunk, az a fontos, hogy az eredményekre összpontosítunk, az eredményességre összpontosítsunk, és nem az eszközökre. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos megközelítés lenne itt, a Horizont 2020-on belül. Fontos ezt szem előtt tartanunk. Köszönöm szépen. Mr. Köszönöm szépen. Bocsánat, megnézem, ki következik. Jaj, nem. Lambert úr nem kért már szót, befejeztük, akkor lezártuk az árnyékelőadók körét, és most jön tehát az összes többi képviselő, aki még szót kért. Jordan Csizelliel kezdünk először. Jordan. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pridružujem se vsem tistim, ki so... Köszönöm eh, szépen. Mindazon kollégák, akik üdvözölték ezt a programot, a Horizont 2020-as programot, egyetértek velük. Ez egy nagyon időszerű javaslat az egyszerűsítésre vonatkozóan, és az egy, egységesítésre vonatkozóan, és az egyszerűsítésre vonatkozóan. A 80 milliárd euró, amit javaslatként felmerült, hát ez a minimum költségvetésként, mert hogyha a kutatás jövőjében és a fejlesztésben kívánunk hinni, akkor nyilván ennyi pénz kell, a prioritásainkat körül kell határolnunk a következő hónapokban, és ez a 80 milliárdos költségvetés szükségeltetik a tevékenységünkhöz, és ki kell tartanunk ezek mellett. Ahogyan korábban már számtalanszor elmondtam, nem csak a tagállamokról beszélünk itt, hanem azt is el kell most itt mondanom, hogy nagyon fontos vitát folytattunk november végén, és Jan Smith képviselőtársunknak köszönetet kell mondanunk a kezdeményezésért. Nagyon sok mindent hallottunk a szándékokról, Nyilván az új technológiákban való részvételt elő kell még mozdítani, a fejlődést elő kell mozdítani, strukturálni kell a kezdeményezéseket az egyes tagállamokban, is. erre vonatkozóan szívesen hallanék még többet a bizottságban, hogy a bizottság mennyiben vesz részt a programban. A következő kérdés, amelyekről szólnék, és amelyre vonatkozóan szeretnék több mindent hallani, az a hozzáférés az alapokhoz a KKV-k részéről. Van -e erre vonatkozóan konkrét információja valakinek? Még egy nagyon konkrét kérdés. A regionális programok, amelyek a hetedik kutatási programtól kezdődően megvannak, és most a kohéziós politikai programokba kerülnek átvezetésre, ezek azért különböző területek, különös tekintettel a kritériumokra, a hozzáférési kritériumokra, és erre vonatkozóan is szeretnék még részleteket hallani. Következő kérdés. A Horizon 2020-as program pilléri, pillérei, különösen gondolok itt a kutatási pillére, hogy ott van az Európai Kutatási Tanács, a jövőben innovációs technológiák is itt említésre kerültek már. Szeretnék itt a határokról, a kettő aspektus közötti különbségről hallani még. Ugye konzorciumokról hallottunk már itt, és egyéb másról is. Nagyon sok kérdésem lenne még, de akkor ezeket későbbre hagyom. Köszönöm. Grazie, la collega del Castillo. Köszönöm szépen. Pilar del Castillo következik. Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék a Horizont 2020-as csomag előadóinak, tehát mindenkinek, aki a csomaggal kapcsolatos jelentéseket készíti. Nagyon fontos a kutatás, fejlesztés és innováció szempontjából ez a csomag, amely ugye felváltja majd a hetedik kutatási keretprogramot és az ehhez kapcsolódó programokat. Miután most egy általános vitát, általános eszmecserét folytatom, folytatunk, és majd később az egyes jelentésekről részletekbe menően is tárgyalunk, Hát nyilván nem lehet mindenről egyszerre beszélni. Engedjék meg nekem, hogy néhány megjegyzést tegyek anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék. A struktúráról kívánok szólni, illetve a részvételt biztosító eszközökről, és a részvételi szabályokra is kitérnék, ami a struktúrát illeti. Szerintem az integrált megközelítés, amely, amelyet alkalmaznak, Ugye a kutatás, képzés és az ipar háromszögében ez egy nagyon jó, a bizo- nagyon jó megközelítés, a bizottságnak ehhez gratulálhatunk, de van itt még egy-két dolog, amit tisztázni kellene, és szeretnénk több információt kapni ezekről. A kutatás és innováció, mint a Horizont 2020 részei. Szerintem egy picit eh, szűk ez a meghatározás vagy kategorizálás nem mindig világosak a szabályok, nem mindig világos, a, hogy hogyan különülnek el a, a ide kapcsolódó kutatási tevékenységek, pedig ez életbevágó. Hiszen azok, akik a kutató munkában vesznek részt, biztos, hogy komolyan megnézik, hogy milyen támogatást kapnak, hogy 70%-osat vagy 100%-osat, attól függően, hogy prototípuson dolgoznak vagy sem, tehát azért ez fontos lesz a támogatás, és aztán a tudás háromszög. Ugye minden ide kapcsolódik az EIT-hez, az Innovációs és Technológiai Intézethez, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a felsőoktatási intézmények támogatására is szükség van, mondjuk ahol PHD fokozatok szerezhetők, aztán a Marie Curie programok támogatására is szükség van. Úgyhogy itt oda kell figyelni, hogy mit támogatunk, az, az óriás projekteket, de hát kis projektekre is szükség van, nem csak ilyen nagy lélegzetvételű projektekre, tehát olyan kis projektekre, amelyekben az egyetemek és a KKV-k jól tudnának együttműködni, jól tudnak együttműködni. Aztán a részvételi szabályok, igen, hát egyszerűsödött a helyzet, azért volt itt jó néhány előrelépés, de még mindig vannak függőben lévő kérdések. Az egyik ezek közül az, hogy az egyes projektek esetén a kifizetéseket növeljük. Tehát mondjuk amit, olyan projektek esetében, amelyeket konzorciumok vállaltak magukra, a kutatók már ezt kérték, és a parlament érdeklődött ez irányt, itt még sok mindent lehetne tenni. Kelly úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon izgalmasnak tartom ezt az eszmecserét, és ez nagyon gyakorlatias is, ami nagyon jó. Mert a Horizont 2020 költségvetés azért még messze van a 120 milliárdtól, tehát ez a 80 milliárd, ez igen alacsony ahhoz képest. Tehát nagyon jó ki kell használni ezeket a pénzeket az első dolog, amit rögtön meg kell jegyezni, tehát mondjuk a GDP 3%-át próbáltuk kitűzni kutatásfejlesztésre, hát akkor többen kellene, hogy részt vegyenek a kutatásban. A bizottság beslése szerint akár egy millióval is több emberre lenne itt szükség. Ez az egyik dolog, amit megjegyzek, tehát, hogy a tagállamokkal teszünk valamit, ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy többen, többeket vonjanak be a kutatásba. Ez nagyon fontos. A másik dolog, amit sokan felvetettek, de különösképpen Lebert van Nistelrooy, életbevágó hogy a kutatás és a, utána az ipar között a kapcsolatot megteremtsük. Nem fognak az ipar képviselői beszállni a kutatásba, ha nem látják, hogy ennek mi a kézzelfogható eredménye. Többször hallottam azt, hogy különösképpen egyébként oktatási intézetek, intézmények részéről, eh, amelyek nem fogadnak el eh, kutatási támogatást, tulajdonképpen az iparnak kell gondoskodni arról, hogy mondjuk az eredményeket felhasználják. Hogyha már megvannak ezek a kapcsolatok a kutatók és az ipar között, akkor sokkal inkább el tudom képzelni, hogy a kutatási eredmények aztán új termékekben jelennek meg. Mondjuk olyan új termékekre van szükség, ahol mondjuk a kutatást Európában végezték, hát előfordul sokszor, hogy utána Európán kívül gyártják le ezeket a termékeket, amelyek a kutatási eredményeket használják fel. Az európai szabadalom nagyon sokat segíthet eh, ebben, rövid távon is egyébként, de hosszú távon biztos az előadónak volt egy érdekes felvetése a KKV kapcsán. Azt mondta, hogy mondjuk legyen egy 5 milliós minimum támogatás. Aztán Vicky Ford azt mondta, hogy a KKV-k meg se kapják sokszor a pénzüket. Hát ezt a bürokráciát nem lehet fenntartani. A lényegi kérdés az az, hogy tudnak-e olyan kutatást végezni, amely gyakorlatias, amely növekedéshez, munkahelyteremtéshez vezet, függetlenül attól, hogy mekkora méretű egy KKV. Ez kell, hogy legyen a legfontosabb szempont. És végül pedig a részvétel növelése, ugye a nem EU tagállamok, és így tovább esetében. Én ezt általánosságban támogatom. De hát azért nyilvánvaló, hogyha a kiválóságról beszélünk, akkor nem lehet ebből engedni. A strukturális és kohéziós alapok nagy része az új tagállamokba irányul, ez helyes. Az innováció esetében pedig a kiválóságból tényleg nem engedhetünk, mert ennek lesz a legjobb eredménye hosszú távon. Ez a legkifizetődőbb. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kelly úr. Correira de Campos kolléga. Uh, thank, obrigado, senhora presidente. Uh, vou concentrar-me nas questões... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a prioritásokról szeretnék beszélni, arról, hogy milyen döntéseket kell majd meghoznunk. Mindannyian nagyon elégedettek vagyunk, hiszen 80 millió áll rendelkezésre. Ez nagyobb számú projektet tesz majd lehetővé, de foglalkoznunk kell a megszorításokkal, illetve csökkentése kérdésével is, főként amikor a tárgyalásokra kerül sor a kérdés, hogy hogyan fogjuk a csökkenő finanszírozást valamilyen módon ellensúlyozni, hogyan tudjuk majd sikere vinni a pro programot, annak ellenére, hogy csökkennek majd az eszközök bizonyos területeken. Ezért örülök nagyon annak, hogy Éler úr a prioritásokról is beszélt a legfőbb projektek kapcsán. Úgy gondolom, fontos lesz foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, és meg kell néznünk majd azt, hogy milyen a konkrét programok területén milyen áldozatot kell majd hoznunk. Tehát prioritásokat kell meghatároznunk, döntéseket kell meghoznunk, és alternatív megközelítésekre van szükség, ami a programokat és projekteket illeti, amint csökkennek a rendelkezésre álló források. De egyelőre még nincs egy szisztematikus megközelítésünk ezzel kapcsolatosan. A bizottság mindent megtesz, amit csak tud, annak érdekében, hogy a program minden egyes fejezetével kapcsolatosan egy becslést, előzetes becslést adjon, de hát ez nem lehetséges minden területen, ezért tüzetes meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést. Aztán az, ami az EIT-t illeti, sok-sok kolléga ellátogatott az EIT központjában Magyarországra, én is többek között, és több kollégához hasonlóan nekem is volt lehetőségem ellátogatni egy TIT-be. Tehát egy tudományos és innovációs társulás is meglátogattam. Az EIT igazgatójával is beszéltem, és csodálatos eszköztárral rendelkezünk az EIT révén, de nagyon frusztráló volt ez a látogatásunk mindezek ellenére. Egy kicsit jobb volt a helyzet a téték kapcsán. Úgy gondolom nagyon nagy a kockázat, nagyon nagy a veszélye annak, hogy esetleg nem sikerül megfelelően megközelítenünk ezt a kérdést, és egyetértek azzal, amit Lambert úr is mondott ezzel a problémával kapcsolatosan. Köszönöm szépen, Pródi úr. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni Riera Madurel asszonynak az összefoglalót, a bevezetőt, hát nagyon rövid az időnk, úgyhogy tényleg csak egy-két problémára lehet itt összpontosítani, úgyhogy én is megpróbálok példákat kiemelni. Például az egészség kérdése, a, például a génterápia. Itt hatalmas potenciált is jelent, de komoly problémákat is felvet. Úgyhogy én mondjuk bennem kérdések merültek fel, hogy mondjuk az egyes technikai vagy tudományos szakosodással itt mi lesz, rendkívül fontos. És nagy, tényleg nagy lehetőségek vannak, hiszen a genom Tehát, hogy a genom teljes mértékben a rendelkezésünkre áll, a teljes genetikai anyag feltárható, de aztán mit kezdünk ezekkel a tudományos ismeretekkel? Tehát azért ez itt még komoly kérdéseket is felvet, és azt, az a tisztában kell lennünk, hogy hogyan lehetne mondjuk a genetikai kutatást támogatni, hiszen itt hatalmas, mondom, hatalmas potenciális lehetőségek vannak, a költségek mondjuk nagyok, a hatékonyság azért növelhető, de amellett, hogy támogatjuk ezt a fajta kutatást, azért arról is gondoskodni kell, hogy ne okozzon ez az ember esetében személyt, problémát. És mondjuk valaki hez kapcsolódó genetikai információ aztán hova kerül, vagy ez hogyan a genetikai, feltárt genetikai információk, azok hogyan hatnak ki az egészségre. A kockázat meghatározása egy másik dolog. Tehát például lehet, hogy súlyosbodik a helyzet, mondjuk az érintett esetében, Mindenesetre azt hiszem, hogy mindenki értette a problémát. Ez, ezzel két irányban kell foglalkozni. Egyrészt van egyfajta tudományos potenciál, a másik az etikai és kulturális kérdések. Köszönöm. La parola al collega Weber. Weber kolléga. Oui. À l'exemple de Monsieur Prodi, euh, en deux minutes, euh, je... Köszönöm szépen. Hát úgy fogok eljárni, mint Pródi úr, és a két percemen belül csak egy pontról fogok szólni, ami számomra nagyon nagy jelentőséget képvisel, és ez az űr utazás, a 2020-as programon belül, a Horizont 2020-as programon belül 1,73 milli milliárd eurót irányoztak elő erre, és a nagy iránymutatásokat tekintve a technológia és az innováció szempontjából nyilván valóan ez ebből a pénzből fedezhetők, aztán a felderítési, a megfigyelési aspektusok, és amelyek a biztonságunkat szavatolják, is ide sorolhatók, tehát mindez szerepel, és ez azt gondolom, hogy mindenképpen javulás az űr, űrutazás, űrkutatási programmal összevetve, de ugye megmaradunk a költségvetési tételeken belül. A bizottságtól szeretnénk egy olyan biztosítékot, hogy a hetedik programhoz képest konkrétan hogyan kell mindezt akkor lefordítani a, a, az űrutazást tekintve, És ugye a fenntartható ö, űrkutatást ö, is ide kell, hogy soroljuk, hiszen ugye a hulladékot, amely ott kering fönt, azt is össze kellene gyűjteni. A recycling, az újrahasznosítás nagyon fontos, és a megújuló energia használata, tehát itt a napelemekre gondolok, a, az űrkutatóállomások állomások tekintetében. Úgyhogy itt azt gondolom, hogy minden jó dolog elhangzott már, de nem hallottunk mindezekhez a dicséretes dolgokhoz számokat, és emiatt van azért a programozás tekintve a következő ö, több éves pénzügyi kereten belül azért kérdőjelek. Úgyhogy ez kicsit aggályokkal tölt el bennünket és a speciális összegeket akár a Galileo program vonatkozásában nem látjuk, úgyhogy a bizottságtól kérdezünk, hogy milyen tervei vannak ezzel kapcsolatban. Az utolsó két hozzászóló, Nibler asszony, Kancsán úr, és utána következik a, bizottság, Nibler asszony kezdi. Köszönöm szépen, én is nagyon rövid leszek, hogy aztán valóban meghallgathassuk még a bizottságot, Madurell asszonynak nagyon szépen köszönjük ezt a munkaanyagot, ezáltal strukturálni tudtuk a mai vitát, és minden más jelentéstevőnek és Sedónak is szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásáért és az eszmecseréért, amit eddig folytattunk. Két megjegyzésem volna. Az egyik, az alapvetések, az orientáció és az alapstruktúra is szerintem helyes a program vonatkozásában jó, hogy látunk most egy csapás irányt a bizottság részéről, hiszen a Horizon 2020-as ugye egy korábbi zászlóshajó kezdeményezés volt, jó látni ezt az egyértelmű orientációt, hogy merre felé haladjon a kutatás és az innováció. Az, hogy az innovációs és kutatási projekteket és az erre vonatkozó programot most egy nagy programba fogjuk össze, az is nagyon helyes. A költségvetéssel kapcsolatos előttem szólók által megfogalmazottakkal én egyet értek. A 80 milliárd, hát azért ez nem olyan nagyon sok. Madurell asszony is kiemelte ezt a saját jelentésében, és elmondta, hogy minden programot számba véve 6%-os növekedésre volna szükség a kutatás és innovációs programokra, ez sem túl sok, és ezért kérdezném a bizottságtól, hogy hogyan kíván egy kicsivel többet kihozni a költségvetésből, hiszen ha megnézzük, hogy a tagállamokat mindig arra késztetik, és hát a parlament is ezt teszi, hogy a nemzeti GDP 3%-át kutatásra kellene költeni, hát akkor azért európai szinten még fényévekre vagyunk ettől. 2000-ben 1,68 százaléknál tartottunk 2010-ben, pedig legjobb tudomásom szerint, és remélem mindjárt megtalálom a számokat, 2 a volt a GDP-nek, tehát a növekmény 0,14 százalék 10 eh, éven belül, és hát nem tudom, hogy majd a 3 százalékot mikor érjük el ilyen sebesség mellett. Úgyhogy a bizottságot erről kérdezném. Osztom a kollégák véleményét, akik egy kicsit kritikusabban fogalmaztak az Innovációs és Technológiai Intézettel kapcsolatban. Erről is kellene még részletesebben szólnunk, hogy az EIT-nek mennyit kéne folyosítani, főleg, hogyha fejleszteni akarnánk ezt az intézmény. Az alapkutatásokat én alapvetően támogatom, a kutatási tanács, amely 2007. februárjában kezdte meg a működését, és hogyha a kutatási társulásokat jól értelmezem, hát akkor ez itt a teljes kutatási térképünkön azért egy nagyon fontos intézmény, ennek a költségvetését megduplázni helyes lenne, hiszen az alapkutatásokban azért van mint pótolni való. Többen szóltak már arról, és én is ezt emelném ki, az, hogy a KKV-k hatékonyabban részt vehessenek a következő programban, Ugye itt megfogalmazásra kerültek a különböző gondolatok, jó lenne, hogyha a bizottság itt is részletesebben kifejtene még a véleményét. A PPP modelleket értjük, de mi az új KKV-knak szánt eszköz, aztán az equity and debt eszközről is hallanánk még szívesen többet, mint javaslatról, nem tudjuk, hogy mit értsünk ez alatt pontosan, úgyhogy az információkat megköszönném, illetve hát az, hogy a KKV-kon túlmenően a privát szférát hogyan lehetne még jobban bevonni a folyamatba. Ugye ez volt az a progr- pont, amit a hetedik kutatási keret programban erőteljesen kritika, eh, kritikai megjegyzésekkel illettünk. Köszönöm szépen, Kancsán úr. Köszönöm elnök asszony, fontos ez a téma, alapvető jelentőségű ez a dosszié a növekedés szempontjából. Azt hiszem, hogy ez az eszmecsere, amelyet most folytatunk, valóban megérdemli, hogy el is mélyítsük. De egy valamit szerettem volna elmondani még az előadó asszonynak, Madurell asszonynak, hogy itt vagyok, itt vagyok, előadó asszony, tehát nekem arra várok, hogy meghallgasson. Egy coffee. Ego, grazie, mi piacere. Nos, köszönöm szépen, tehát megvártuk itt közben jöttek a kávéval. Tehát, hogy ne, ne a, legyünk ennyire ne féljünk ennyire a ppp től tehát a magán és a közféra együttműködésétől, mert ez egy olyan módszer lehet, amelynek a segítségével rengeteg kezdeményezés beindulhat, és ezeket előre lehet vinni. Tehát leginkább olyan esetekben, ahol a magánszféra bevonható, és én egyébként úgy gondolom, hogy van is érdeklődés, hogyha működik, ha van érdeklődés, akkor jól működik a projekt. Ha pedig jól működik a projekt, akkor az azt jelenti, hogy a közvélemény is odafigyel, tehát ez a magán és az állami szféra kiegyensúlyozása mondjuk nagyon jó eredményeket hoz, sokkal jobb eredményeket hoz, mindenki a maga érdek érdekei miatt lép be. De mondjuk ha elképzeljük, hogy megvannak a magán pénzek, megvannak az állami pénzek, és ezek együtt, ezeknek a keverékével haladunk előre, akkor szerintem sokkal fontosabb lesz az a projektpark, ami a végén kialakul, és sokkal jobb eredményeket tudunk elérni. Ezért gondolom én, hogy ez az elv, ez a PPP elv, ez, ez egy jó elv, mert persze ugye a kutatásra értettem is, tehát nyilván a, a tiszta kutatás az egy olyan tevékenység, tevékenység, amelyet az állam finanszíroz, de azért megvan itt az innováció, és aztán megvan a piac is. Először is minden ugye PPP, tehát minden olyan dolog, amibe a magánszférának is be kell fektetnie. Én ezt mindenkinek szerettem volna elmondani, de az önfigyelmét is asszonyom fel akartam hívni erre, mert ahogy elolvastam a jelentést, és meg is hallgattam önt itt ma délután, úgy gondoltam, hogy azért visz, eléggé visszafogott ezzel kapcsolatban. És az utolsó megjegyzésem, a kulturális örökséget látom, hogy nem került be a prioritások közé, vagy kivették onnan, én kérdezem, hogy ez biztos, hogy én itt kikerült, vagy pedig más kontextusban bent van a szövegben, ezt legyen szíves mondja el. Köszönöm szépen Káncsán úr, most pedig akkor a bizottság kutatási főigazgatóságának a vez- az igazgatója következik, John Smith. Well, thank you very much, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon gazdag és élénk vitát folytattunk itt ma délután, nagyon érdekes megjegyzéseket hallottam, köszönöm szépen, és Madörele asszonynak, Éler úrnak, Kárvályó asszonynak, és Skinner asszonynak is köszönöm, ugye a négy előadónknak, illetve az árnyék előadóknak, képviselőknek, akik ma szóltak azt hiszem, hogy Madorel asszonynak tartozom a legnagyobb köszönettel, a jelentés tervezete kapcsán, és azt is nagyon köszönöm neki, hogy a határidőket betartotta. Nagyon fontos, hogy a határidőkhöz ragaszkodjunk, így lehet garantálni a javaslat gyors elfogadását. Jó kiinduló pont ez a jelentés, és örülök annak is, hogy pozitív egyébként a, Horizont 2020-ról. Úgy látom, hogy a megközelítést, a struktúrát, a célkitűzéseket, azt általánosságban elfogadja, pozitívan tekinti. És így kijelenthetem, hogy nagy a konszenzus viszonylag a bizottság javaslata és Madurell asszony jelentések között. Hát említették, ugye, hogy mielőtt ezeket a javaslatokat megvitatjuk, fontos tudni azt, hogy hol is tart Európa a versenytársaihoz képest, mondjuk költünk-e eleget a kutatásra, a megfelelő szakembereket képezzük-e ki, erősek vagyunk-e az innovációban, egyáltalán mi hiányzik. Mielőtt a javaslatunkat benyújtottuk volna, nagyon részletes ex ante vizsgálatot végeztünk, scoreboardokat készítettünk, és én nagyon szívesen bemutatom ezeket önöknek, vagy akár szóban is beszámolok róluk, vagy írásos anyagot küldök, azért mert a Horizont 2020 elkészítése előtt igen alaposan elemeztük, hogy hol is tart ma Európa. A kutatásfejlesztésre fordított összegeket tudják, Ugye Nébler asszony ezt most, pont most beszélt erről, egyáltalán nem ott tartunk, ahol kellett volna. 2010-ben ugye elmondták a tagállamok, hogy 3%-ot kellene kutatásfejlesztésre fordítani, hát a GDP 2%-ánál tartunk, nincs meg még a megfelelő munkaerő, nincs elég high-tech termék Európa exportált termékei között, még komoly probléma van a tudástranszferrel is, ugye nem jut el a az egyetemektől az iparba, az ágazatokba a tudás, és ezekre a tapasztalatokra építettük aztán a Horizont 2020-at. Több felvetés is elhangzott az eszmecsere során, illetve Madurell asszony kitér ezekre. Először ugye a költségvetés, ez az első kérdés. Lambert úr, de mások is hangsúlyozták, hogy a növekedést támogató intézkedéseket kell finanszírozni, mert eh, megszorító intézkedések és költségvetési fegyelem nem elegendő, pozitív üzenetet kell küldeni, tehát növekedést ösztönző tevékenységeket kell eh, támogatni, és itt ugye a kutatás és az innováció rögtön bejön a képbe. Ezért, hogy az ODI jelentésről szeptemberben szavaztak, eh, megfogalmaztak egy 100 milliárdos cél, tehát ugye a Horizont 2020-ra vonatkozóan ez egy nagyon erős üzenet, nagyon határozott üzenet a bizottság felé is és a tanács felé is, hiszen végül mindig a költségvetés a meghatározó. A költségvetésről és ennek az elosztásáról szólva én nagy örömmel láttam, hogy nagyon sokan támogatják az Európai Kutatási Tanácsot. Ön jól is ismeri, Nibler asszony, korábbi tapasztalatai alapján, ugye még a hetes keretprogramból, de mások is kiemelték, hogy ennek nagyon fontos a jelentősége. Madurell mondja, a Marie Curie programot emelte ki, mint olyan program, amely nem kap elegendő támogatást. Igen, ez be is tette a jelentésébe, ez tényleg fontos, de vannak más területek is, ahol még szükség lenne egy kicsit megnövelni a pénzügyi erőforrásokat. A mozgástér megint nagyon fontos, többen kihangsúlyozták, hogy milyen fontos lenne az, hogy a Horizont 2020-as költségvetést így használjuk fel. Persze javaslunk pénzügyi eszközöket, és az úgynevezett equity finanszírozás, vagy a debt, az az adóság alapú finanszírozás, az mindezt biztosítja. Hogyha megnézem például a kockázat megosztó finanszírozási mechanizmust, Éler úr is ezt nagyon jól ismeri, ez a mechanizmus 15-szörös sokszorozó hatással bír. Mit jelent ez? Minden egyes eurót, amit befektettek mondjuk eszközökbe, 15-szörös hatást eredményez. Erika Mann volt ezért a felelős, egyébként néhány hónappal ezelőtt el is jött a szakbizottságba, hogy beszámoljon a vizsgálódásairól. Tehát a mi eszközeink, a hiteleszközök, kiváló eszközök arra, hogy a sokszorozó hatást elérjük, tehát hogy így növeljük a mozgásterünket, úgymond. Aztán persze a magán és a közféra együttműködés, a közös technológiai kezdeményezések is szintén nagyon jó eszközök arra, hogy sokszorozzuk a, a hatást, a befektetés hatását. Emlékszem, nem olyan régen vettem részt egy meghallgatáson, Kárvályó asszony szervezte, szervezte ezt a jetikkel, és nagyon sok mindent megtudtunk arról, ugye, hogy hogyan lehet a magánfinanszírozást minőségét javítani, és ez igaz a Horizont 2020-ra is. Többben említették a, termi- a társadalomtudományokat. Madarral asszony jelentésében felteszi a kérdést, hogy miért kapcsoljuk össze a biztonsági kérdéseket és a társadalomtudományokat. Nem kellene valami külön megközelítést alkalmazni? Most akkor hadd mondjam el, hogy mi hogyan gondolkodtunk. Azt szerettük volna elérni, hogy mondjuk úgynevezett mainstream módszert alkalmazva kezeljük ezeket, hiszen hatalmas a hozzájárulás, amelyet a társadalomtudományok tehetnek. Az energiabiztonság, az élelmiszerbiztonság, az öregedő társadalom, rengeteg probléma van, amelyhez hozzájárulhatnak a társadalomtudományi kutatások. Ezért kell gondoskodni arról, hogy az ilyenfajta kutatásokra is legyen elegendő összeg. De vannak ugyanilyen kutatási tevékenységek ugyanez alatt a cím alatt, mint a biztonság kérdése. És akkor ide bejön a terrorizmus, a kiberbiztonság, vagy az állampolgárok bizonytalanság, vagy nem érzik magukat biztonságban. Ezek a témák, hát vagy a helyzet megmagyarázása szempontjából fontos ez, hogy kutatások bonyolódjanak, de a társadalomtudományok, bölcsészettudományok mindkét esetben hozzá tudnak járulni a biztonsági kérdések kezeléséhez is, ezért próbáltuk ezt ide beemelni hogy a társadalomtudományok foglalkozzanak, vagy legalábbis legyenek szoros kapcsolatban az egyes témákkal. Aztán a célkitűzéseket is említette valaki. Ez egy újdonság, hogy ilyen eh, célkitűzéseket, headline targeteket határoztunk meg, de ezek mutatók a Horizont 2020-ban. Olyan mutatók, amelyeket mi előre meghatároztunk, és ezek alapján könnyebb lesz majd a Horizont 2020 hatását értékelni. Tényleg ez egy újdonság, a korábbi programokban nem volt ilyen, és a parlament ezt többször el is mondta, hogy kellene valami eszköz, na hát most akkor bevezettük azokat a mutatókat, amelyeknek a segítségével a hatástanulmányt majd el tudjuk végezni könnyebben. Van egyfajta ex ante hatástanulmány is persze, amit ugye megtettünk a Horizont 2020 kapcsán, hogy milyen, áll, milyen munkahelyeket lehetne teremteni, hogy hát ez a GDP-re és így tovább, ezt már elvégeztük, és az adatok elérhetők. Nagyon fontos, többen is említették, hogy így mutatjuk be minden egyes elköltött euró hozzáadott értékét. Tehát minden egyes európai szinten elköltött euró hozzáadott értékét. Jordan, Éler és más kollégák is eh, beszéltek a kiválósághoz vezető eh, útról, és arról, hogy a Horizont 2020 ne eh, korlátozódjon egy tagállamok, a tagállamok szűk körére, hanem az Európai Unió valamennyi, tehát mind a 27 tagállama élvezhesse ennek az előnyeit. Ez nagyon közel áll a szívünkhöz, és elköteleztük magunkat amellett, hogy meg is valósítjuk, vagy el is érjük ezt. Persze emellett gondoskodni kell arról is, hogy a strukturális alapokon belül legyen elegendő erőforrás, hogy lehetővé tudjuk tenni, különösképpen a kevésbé fejlett európai régiók számára, hogy olyan kapacitásokat dolgozzanak ki, amelyeket kutatásban, fejlesztésben fel tudnak használni. 60 és 80 milliárd euró közötti összegről van szó az elkövetkezendő 7 évre. Ezt fel lehet használni egyetemek modernizálására, eszközök vásárlására, infrastruktúra, inkubátor, kutatási programok létrehozására, tudástranszfer megvalósítására, és így tovább. Ezek a régiók tehát az ilyen támogatások segítségével ki tudják építeni a kutatási kapacitásukat és infrastruktúrájukat modernizálhatják. Ha megnézik mondjuk, hogy Írország és Spanyolország hogyan használta, Görögország is egyébként, erről beszéltünk a múltkor, a fordalapítvány és így tovább, tehát hogy hogyan használták ezek az országok a strukturális alapokat, lát látható, hogy nagyon intelligens módon jártak el, és el tudtak érni a kiválóságot. De nem csak a strukturális alapok támogatják ezeket a tevékenységeket, és bővítik ki a résztvevők körét. A Horizon 2020-ban ugye a hálózatkiépítését, a twinning tevékenységet is látjuk, tehát a Horizon 2020-on belül is zajlik még munka, annak érdekében, hogy garantáljuk, hogy egész Európa élvezhesse ennek a programnak az előnyeit, ne csak egy szűk kör, a tagállamok egy szűk köre. Mivel a strukturális alapok és a Horizont 2020 közötti kapcsolat önöknek is nagyon fontos, úgy döntöttünk, kollégáinkkal együttműködve, a regionális főigazgatóságban együttműködve, hogy közös anyagot fogunk készíteni, ezt benyújtjuk majd önöknek, és ebben világosan felvázoljuk, hogy hogyan kívánunk együttműködni a jövőben annak biztosítására, hogy a szinergiák meglegyenek, és hogy valóban a kiválósághoz vezető út az járható is legyen. A regionális főigazgatóságban dolgozó kollégák azt kérték tőlünk, hogy a tárgyaló csapatban is részt vehessenek. Tehát ugye, amikor a szerződéseket tárgyalják a partnerekkel, Fanny Sterroy úr erre emlékeztetett, hogy ők is részt vehessenek ebben, tehát hogy tényleg az intelligens szakosodás megvalósulhasson. Szerintem ez példamutató, ez az eljárás, és most dolgozunk ezen a dokumentumon, amint elkészül, el is juttatjuk önökhöz. Még egy-két felvetés. Az egyszerűsítés volt az egyik, Kárvályó asszony is tudja, ugye az a nagyon híres 67 egyszerűsítési intézkedés, amelyet ön felsorolt, hát én nem teszem ezt a párnám alá, de szinte ezzel alszom és ön említette, hogy mi válaszoltunk ezekre, tehát mindent figyelembe vettünk. Három függőben lévő intézkedés van, ugye az idő, adatlapok, a teljes költségek, és végül, de nem utolsó sorban, a szerződés kötésig eltelt, eltelt idő. Nagyon fontosnak tartjuk ezeket is, tehát hogy a bürokrácia, ezt a bürokrácia szörnyet lefejezzük, elköteleztük magunkat amellett, hogy folytassuk tehát a munkát, és az ön 67 javaslata tényleg a helyes lépéseket jelenti a az egyszerűsítés felé, és reméljük, hogy a tanács is ugyanígy fog eljárni. Én bízom abban, hogy a tanács oldaláról a tagállamok is készen állnak arra, hogy levágjuk a bürokrácia fejét, vagy hogy ezt a szörnyet visszazárjuk a kalitkájába. A Horizont 2020-ban, ami a KKV-kat illeti, nagyon sok támogatást fordítunk rájuk. Hogyha megnézzük, hogy elviekben mekkora összeg áll rendelkezésre, hát akkor 8,6 milliárd euróról van itt szó, ami, ami tényleg óriási összeg. És ez az új rendszer, amit az kisvállalkozói innovációs kutatói rendszer, amit az USA-tól vettük át, ezt alkalmazzuk rájuk, az SBIR rövidítésre hallgat. Tehát ez egy olyan megközelítés, olyan rendszer, amely a KKV-k igényeire van szabva. Ezért vagyok én ennyire biztos abban, hogy a KKV-k is a Horizont 2020 kedvezményezetjei között lesznek. Gyorsan a Technológiai Intézetről néhány szót, elnézést, egy közbeszólás egy kérdés mikrofon nélkül, amit a tolmácsok nem hallottak. Igen, a definícióhoz ragaszkodunk, tehát a meglévő KKV definícióhoz. Az európai programokban megvan már a KKV-kre vonatkozó meghatározás, és ezt alkalmazzuk. De ahhoz, hogy a KKV-k hozzá tudjanak férni az új finanszírozási eszközökhöz, ugye Nibler asszony kérdezte, a plafonok sokkal alacsonyabbak lesznek, tehát sokkal alacsonyabb esetben is lehet hitelt nyújtani, mint korábban. Szerintem ez KKV barát, megközelítés. Tehát gyorsan a Technológiai Intézetről, az EIT-ről. A tudás háromszöghöz kapcsolódik, ez ezért akartam mindenképpen kitérni rá. Többen említették, hogy ennek mekkora potenciális lehetősége van, mekkora potenciált rejt ez magában a társadalmi kihívások megoldására. Ezért beszéltünk arról, hogy a költségvetést itt növeljük, mert szerintünk ez az eszköz, ez az eszköz alkalmas a cél elérésére. Itt ül kollégám a balomon, és nagyon szívesen részletekbe bocsátkozik, hogyha ezt önök kérik. Elfeledkeztünk-e a kulturális örökségről? Szólt egy másik kérdés. Nem, egyáltalán nem. A kulturális örökség is itt szerepel. A kollégánk azt hiszem pont, aki most elment, ő hivatkozott erre, nem feledkeztünk tehát el a kulturális örökségről, ez egy fontos szempont. Végül, de nem utolsó sorban az innovációval kapcsolatos megjegyzések. Éler úr és még mások is, Mádorel asszony jelezte ezt a jelentésében. Az innováció nem korlátozódik mondjuk az ipari versenyképesség pillérre. Tehát nem csak egy pillére koncentrálódik ez, hanem mindenütt megnyilvánul. Ha megnézem az alapkutatásokat, mondjuk a kiválósági pillérben, hát ott is van, sőt még a kutatási tanácsban is van innováció, tehát egész egyszerűen olyan intézkedések szerepelnek, hogy hogyan lehet az alapkutatás eredményeit lefordítani, úgymond, hogy ezek, ez megjelenjen a piacon. Hogyan lehet a társadalmi kihívások megoldására felhasználni, mert nekünk nem csak a kutatás eredményei fontosak, hát az egy dolog, hogy ott vannak a kutatás eredményei, de ezekből hogy lesz aztán a piacon eladható termék, hogyan lesz válasz a társadalmi kihívásokra, és így tovább. Az egészség, az energia, az élelmiszerekkel kapcsolatos kérdések, a közlekedéssel kapcsolatos kérdések témájában demonstrátorokat javaslunk, a technológia ellenőrzése, a koncepcióbizonyítása, stb. Tehát ezt mind azért találtuk ki, hogy felhasználjuk a kutatás eredményeit. És aztán az utolsó pillér, amit Éler, Pillér Éler úr ezt nagyon helyesen mondta, ugye az ipari kiválóság vagy versenyképesség, a Horizont 2020 az a teljesítésről szól, tehát arról szól, hogy a kutatás eredményeit felhasználja a piac, hogy a kutatás és fejlesztés integrált megközelítés legyen, és garantáljuk azt, hogy eljusson a társadalomhoz, az állampolgárokhoz a kutatás eredménye, kézzelfoghatóvá váljon ez. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy ilyen sok időt vettem igénybe. Megköszönjük. Megköszönjük főigazgató úrnak a válaszát. Mi egy picit kicsúsztunk az időből közben, tehát emlékeztetem a kollégákat arra, hogy március 20-án lesz majd még meghallgatás. Nem tudom, hogy bárki nagyon-nagyon röviden kíván-e valamit hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Éler úr. Um, ich will nicht kommentieren, ich würde... Nem kommentárom van. Nem kommentárom lenne, hanem akkor az ütemezésre szeretnék még egyszer utalni. Ugye az a javaslat hangzott itt el, hogy a módosítók benyújtási határideje legyen június 7-e, miközben a tervezetről ugye május végén is itt eszmét cserélhetnénk. Nagyon sok a munkánk, és erre való tekintettel én azt gondolom, hogy itt azért az idő, amire szükség van a tervezetnek a, az érlelési időszaka és a módosítók benyújtása között nem elegendő, úgyhogy a módosítók határidejét én júliusra módosítanám, és aztán ugye a módosítókat pedig a nyári szünetet követően dolgoznánk fel, mert lehet, hogy 7-800 vagy akár 1000 módosító is érkezik, tehát ilyen nagyságrendel számolok, és hát ezeket el kell olvasni, meg kell érteni. Egyetértek egyébként, illetve szeretném, hogyha ezzel mindenki egyet értene, mert azért van ugye tapasztalatunk már a hetedik kutatási keretprogramra vonatkozóan, nem kéne ezeket megismételni. Maduren. Köszönöm szépen, Madure kolléga. Gracias, eh, presidenta. Bueno, el tema de calendario. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát eh, ez az Éler úr által elővezetett eh, ütemezés, ez legyen akkor témája a következő ülésünknek, amikor majd a sedók és a jelentéstevők majd megvitatják ezt. Ez nyilván egy indikatív előterjesztés. Nehéz most mindenre itt reflektálni, és ez az egy perc, amit most kaptam az elnök asszonytól, arra szeretném felhasználni, hogy mindenkinek köszönetet mondani, aki jelen volt és részt vett a vitában, a bizottságnak a tájékoztatást megköszönni, azt gondolom, hogy nagyon érdekfeszítő kérdéseket jártunk körül. Minden egyes hozzászólás nagyon-nagyon a tárgyban került megfogalmazásra. Még több a nyitott kérdés, mint az eddig elhangzott válasz, de még egyszer mondom, hogy egy érdemi vitát folytattunk. A kollégák, akikkel együtt dolgoztunk, és a bizottsággal is bízom benne, hogy egyeztetések után megegyezésre jutunk. Köszönjük! Kárvája úr nem kíván szólni senki más. Köszönöm szépen, hát akkor befejeztük a mai munkát, és a koordinátorok ülésével mi még folytatjuk. A többieknek köszönöm, és holnap reggel találkozunk. Bonna, lavoro. Bonna, lavoro